lehetőség. Úgyhogy ezzel meg is adom a szót Federica Mogherininek. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék gratulálni önnek, hogy megválasztották ennek a parlamentnek az elnökévé, és ezért biztos vagyok benne, hogy optimális lesz az együttműködés közöttünk. Egy dolgot ki szeretnék még kiemelni. My friends, Miss... És akkor kiegészítve, illetve hozzászólva ahhoz a témához, amiről Koreca Bildasszony is beszélt. Hétfőn beszélünk az ukrajnai helyzetről a külügyminiszterek tanácsában, és akkor ki fogjuk fejezni a támogatásunkat, illetve azt az akaratunkat, hogy a Minxi megállapodás megvalósuljon. Akkor most a napirendről áttérve, illetve a mostani napirendi pontunkra áttérve elmondhatom, hogy egy régi és mély barátság van az Egyesült Államok és Európa között. Én magam mindig nagy csodálattal és tisztelettel tekintettem az Egyesült Államokra, mint egy olyan országra, ahol valaki bárki a társadalmi hátteres státuszra eh, való tekintet nélkül sikeres lehet az álmok földje. Egy olyan ország, amely mindig azért volt nagy, mert nyitott volt, és mindig a szabadságok eh, mellett állt ki. Az Egyesült Államok jó barátjaként úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak kötelessége az, hogy tiszteletteljesen kifejezze az ellentétet akkor, amikor van, különösen az alapvető jogok vonatkozásában. Mi nem értünk egyet azzal az elnöki rendelettel, amelyet január 27-én kiadott az elnök. Ez az elnöki rendelet 90 napra ideiglenesen felfüggeszti az amerikai területre való belépését hét országnak, Irak, Szíria, Szomália, Líbia és Jemen. Az ő polgáraik nem léphetnek be Amerikába. Emellett 120 napra ideiglenesen felfüggeszti az amerikai menekült befogadási programot. Tehát egyetlen egy új menekült kérelmet sem lehet befogadni egészen addig, amíg az amerikai külügyminiszter és belbiztonsági miniszter felül nem vizsgálja a jelenlegi eljárásrendet. E, és akkor én most hamarosan beszélnék arról, hogy milyen módon érinti mindez a polgárokat. Az amerikai külügyminisztérium tegnap pontosított, és azt mondta, hogy az Európai Unió polgárait nem érinti ez a tilalom, még akkor sem, hogyha a második állampolgárságuk a hét ország egyikéhez köti őket. Ezt a tisztázást üdvözöljük, de hadd legyek teljesen világos, ez az értékelésünket nem változtatja meg. Ugyanaz a véleményünk az elnöki rendeletről, mint korábban az elmúlt napokban világossá tettem, hogy hol áll az Európai Unió ebben az ügyben. Senki, senkit nem lehet megfosztani a jogaitól, csak azért, mert egy adott országban született, vagy egy adott vallása van, vagy egy adott etnikai közösséghez tartozik. Ez benne van egyébként az amerikai és az európai alkotmányokban is. Ezek vagyunk, ez a mi azonosságunk része, ezt nem szabad elfelejteni. Az európai történelem megmutatta nekünk, hogy mi azt kell, hogy ünnepeljük, amikor a falak leomlanak és a hídak épülnek. A saját nagy és tragikus történelmünkből tanultuk meg azt, hogy minden ember először is ember, egy személy, akit megilletnek alapvető jogok, amely jogokat nem szabad megkérdőjelezni. Hadd eh, tegyem ehhez hozzá, személy szerint nagyon szomorúnak tartom, hogy ezt az elnöki rendeletet január 27-én adták ki. És ez a holokausz napja, amelyen megemlékezünk az elpusztított zsidók haláláról. Ugyanakkor az is a kötelességünk, hogy megsegítsük, gondoljunk azokra, akik most vannak kitéve üldöztetésnek, és védjük meg a jogaikat. Many of them, most of them. Ezek közül sokan, a legtöbb pont a Daeshhez hasonló terrorcsoportok elől menekülnek, ők az áldozatai a terrorizmusnak. És amellett, hogy menekültek, ezek férfiak, nők és gyerekek, akiknek megvan a saját személyes történetük, álmaik, félelmeik és mély sebeik. És jövőt szeretnének építeni. A saját országuk és a mi biztonságunk érdeke is ezt diktálja a az újjáépítés az országuknak tőlük függ. Éppen ezért legyünk nagyon egyértelműek, az Európai Unió senkit nem küld vissza, akinek joga van a menedékjoghoz. Ez a mi álláspontunk, és ez is marad. Nem lenne erkölcsös, nem lenne igazságos, nem lenne jogszerű, és nem, lenne az, nem állna az érdekünkben sem, egy ilyen intézkedés a feszültséget gerjesztené, a bizalmatlanságot növelné népek között, nemzetek között. És amikor azt mondom, hogy népek között, akkor a saját társadalmainkra is gondolok, és egyébként aggódom az amerikai társadalomért is. Ezért kértem meg az Egyesült Államok elnökét, hogy figyeljen oda a saját országában zajló eseményekre is. Csak az együttműködés és a bizalom tehet bennünket, növelheti a biztonságunkat, és ezáltal tudjuk kezelni a különböző válságokat. Ez az európai működésmód, együtt működünk azokkal az országokkal, amelyek válságban vannak, és a szomszédaikkal is. Egy beutazási tilalom, ideiglenesen azt az illúziót keltheti, hogy megoldódik a probléma. De valójában haragot és frusztrációt szül. Együttműködésre és nem a kapuk bezárására van szükség. Közös nevezőket kell találni, nem pedig betiltani dolgokat. Az Európai Unió a partner marad, és tájékozódási pont a régió összes országa számára függetlenül polgáraik vallásától számíthatnak ránk mi tájékozódási pont és partner maradunk mindazok számára, akik hisznek a nemzetközi együttműködésben, az emberi jogokban és a jogállamiságban. Ezért is gondolom azt, hogy ezért a legnagyobb donor az Európai Unió Szíriában. Több mint 9 milliárd eurót költöttünk humanitárius célokra, és eddig az amerikaiakkal nagyon jól együttműködtünk, beleértve a menekültügyi ENSZ csúcs találkozót is, azért, mert egy globális problémára globális válasz kell. Ott kötelezettségvállalások születtek, hogy megvédjük a menekülteket, és fellépünk a gyűlöletbeszéd ellen az EU, mindig nyitott lesz az új amerikai kormány felé, hogy hogyan tudjuk teljesíteni ezeket a kötelezettségvállalásokat és az elm, hogyan tudjuk továbbépíteni az elmúlt évek eredményeit. Ezek az értékek a politikánknak alapértékei, az iráni megoldás, a klímaváltozásról szóló megállapodás és a szabadkereskedelmi rendszer. Ezen nemzetközi menetrend alapján partnerként akarunk együtt működni az amerikai kormányjal, egymást kölcsönösen tisztelve ez az Európai Unió módszere, ezek az elveink, ezek az értékeink, ezek az érdekeink, és érdekünk és felelősségünk a polgárok felé, de nem csak a saját polgáraink felé, hanem a világ összes népe felé, hogy igazak maradjunk az értékeinkhez, és vezető szerepet vállaljunk ezekben az ügyekben. Köszönöm, elnök helyettes asszony. Most a néppárt következik, Weber úr parancsoljon. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ma a beutazási korlátozásokról beszélünk, de azt is tudjuk, hogy itt többről van szó. Támogatjuk Federica Mogherini álláspontját, amelyet bemutatott a bizottság részéről, de hát itt többről van szó, mint ahogyan mondtam. Trumpot megválasztották, hivatalba lépett, ez egy demokratikus döntés volt, ezt tiszteletben tartjuk, de mi, és mi néppártként párbeszédet akarunk, akarjuk, hogy mindenki a maga hatás körében ugyan, de hidakat verjen a másik irányba. Hogyha Donald Trump azt mondja, hogy az illegális migráció ellen küzd, akkor mi néppártként ezt támogatjuk. Hogyha azt mondja, hogy az iszlamista terrorizmus ellen harcol, akkor támogatjuk őt ebben néppártként, és örüz, örülünk, hogy miután beszélt Teréza Mayel és Angela Merkel-el is telefonált, most már világosá vált, hogy hogyan viszonyul a NATO-hoz. Ezért hálásak is vagyunk, de sajnos, kedves kollégák, nem a pozitív elemek vagyunk, vannak többségben, mert ha megnézzük, hogy Donald Trump az elmúlt hetekben, napokban mit tett, hát, kedves kollégák, Amerika gyakorlatilag elvileg a szabadság országa lenne, Fiatal korom óta ez a kép él a fejemben az usa Most az, hogy gyanú perrel élnek egész közösségek, egész országokkal szemben, ez csak gyűlöletet szül. Az a kanadai ö, gyilkos, aki Ottavában iszlá- ö, muszlimokat gyilkolt, az Trumpra hivatkozott. Amerika mindig a szabadság és a szabadkereskedelem országa volt, most pedig azt látjuk, hogy Trump megszakítja a, TTIP tárgyalásokat, a TPP-t is megsemmisíti. Mi európaiakként partneri kapcsolatokat akarunk, és fair kereskedelmet a világban, ezért februárban meg is szavazzuk a Cetet, ezzel is üzenetet küldve. Malmström asszonyt is támogatjuk, a Kanadával, Japánnal és másokkal folytatott és folytatandó tárgyalásai során. Hogy egy harmadik példást is mondjak, az USA számomra mindig az alapjogok országa is volt, amelyekért ott harcoltak, sőt életük is adták értük. Most pedig Trump kiáll, és azt mondja, hogy a kínzás hatékony és szabad kezet ad a hatóságainak ebben. Hogyha egy ország kínzást gyakorol, kedves kollégák, akkor maga is bűnözővé válik, ezt pedig nem engedhetjük meg. Ez nem következhet be. Ma már olyan jelzéseket kaptunk, hogy érkezik egy új ö, USA nagykövet, tehát Nigel Farage személyében már van itt egy, most jön egy második is. Olyan, olyas valaki, aki a Brexitet ö, valami féle új korszak kezdetének tartja, úgy tűnik egyébként, hogy a nagy brit függetlenség most abban érvényesül, hogy most már nem Brüsszelbe utaznak, hanem Amerikába, és ott kérnek mindenhez engedélyt. Minden esetre, ha nekünk itt egy olyan amerikai nagykövetet kell üdvözölni hamarosan, aki az euró végét, pusztulását akarja, és örül a Brexitnek, azt itt nem akreditálhatjuk, kedves kollégák, mert egy ilyen partnerrel nem tudunk együttműködni. Putyin, kedves kollégák, egyre építgeti a hatalmi szféráját, háborút, sem fél, hogyha az érdekei megvédéléséről van szó, és ő egy gyenge Európát akar. Trump pedig azt mondja, hogy America first, Amerika az első. Mindeközben Kína és Kína is egy megosztott Európát akar, ezért az elkövetkezendő években, hónapokban az lesz az alap, legalapvetőbb kérdés, hogy össze tudunk fogni, vagy nem, mi európaiak. És kedves kollégák, ha megengedik, szeretném még azt is elmondani, hogyha megnézzük az USA történelmét és az Egyesült Királyság történelmét, akkor Roosevelt és Churchill szeme lebeg szemünk előtt. Ők olyan politikusok voltak, akik mindig is a szabadságért harcoltak, a totalitárius rendszerek ellen és a nemzeti egoizmus ellen is a, az értékekért harcoltak. Reagan és Thatcher közösen térdre kényszerítették a kommunizmust, a NATO-val kapcsolatos megállapodással. Nem azt nézték, hogy csak a hazájuk számára mi a lényeges, hanem azt, hogy a világ szempontjából mi a helyes. Ezek a politikusok mind-mind a szabadságért harcoltak a világban, én azt szeretném, hogyha a mai vezetők is ezt tennék. Donald Trump és Theresa May sajnos a nemzeti egoizmusok, a nemzeti önzőség szimbólumai, és nem a szabadság lángjának hordozói a világban. A világ alapjaiban változik meg a szemünk előtt, kedves kollégák, ezért azt szeretném, hogyha mi és Valetta, Valetta is egy világos üzenetet fogalmazna meg, amelynek az alapját egyébként Donald Tusk már lefektette. Löpen azt mondja, hogy az Európai Unió az USA protektorátusa. Ezt mondja Löpen, és szerintem Valetta megmutathat van, megmutathatja, hogy Európa egységesen és erősen harcol azért, amit mi saját és közös értékeinknek tekintünk. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt Weber képviselő. Most a szocialista frakció következik, Pitella képviselő parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Mondjuk ki az igazat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Trump vicc tulajdonképpen. Viszont úgy tűnik, hogy nem szabad alábecsülnünk. Mert a történelm során, amikor egyes személyeket alábecsültünk, diktat, diktátorok lettek, és háborút és vérontást szítottak. Ahogy ezt nagyon helyesen Mogherini asszony elmondta, az amerikai néppel való barátság rendkívül fontos. Ami minket illet, ez alapvetően fontos, és továbbra is nagyon fontos pont marad, ami az érzéseinket illeti, hiszen az e- Amerikai Egyesült Államokba nagyon sok migrációs hullám érkezett a történelem során. De hát pontosan ezért fájdalmas ilyenfajta javaslatokat hallani Trumptól, hiszen ez az európai állampolgárságot támadja, az alapértékeket. Mondjuk ki a dolgokat, ahogyan állnak. Manfred, az utazás betiltása csak egyes muzulmán országokból származó állampolgároknak gyakorlatilag nem feltétlenül a határok kezelését, a terrorizmus elleni harcot oldja meg. Ez hazugság. Nem föltétlenül tudunk itt megoldani semmit. Mondjuk ki az igazságot, mert az állampolgároknak világos szavakra van szükségük. Ez támadás az a jogállam ellen, mint például a mexikói fal, és ezekkel eltűnnek a nemzetközi kapcsolatok egész Latin Amerikával, ahonnan elindult ez a vírus, ami a stabilitást felbillenti. Ne, se, ne segítsünk ennek. Ne felejtsük el, hogy ezen a hajón nem csak Trump van, hanem egy csomó más ember is. Manfred Weber, amikor azt mondja, hogy hogyha kinevezik ezt a nagykövetet, akkor nem fogjuk szeretettel fogadni. Mert hogy tönkre megy az Európai Unió. És mély asszonynak azt mondom, hogy és az, az Egyesült Királyság kormányának az Európai Unió tönkretételéhez ne vállalják fel a trójai faló szerepét. Jó lenne, ha a tagállamok, akik nagyköveteikkel konzultálnának, megbeszélnék azt, hogy mi történik. Szimbolikus lépés is lenne, és jó lenne az is, hogyha az európai földön megfelelő gesztusként Trumpot nem hívnánk meg. Úgyhogy Bogerini asszony, kérem az együttműködését. Ha Trump nem változtat ezen a módon, akkor Európa ajtaját nem lehet megnyitni előtte. Köszönöm. A konzervatív frakció nevében parancsoljon Kamal úr. Thank you. Köszönöm. Egy tanulmány szerint, a Cato Institute tanulmánya szerint, amely egy liberális szervezet, azt mondja, hogy 1965 óta senkit nem öltek meg a hét ország állampolgárai, amelyeknek a polgárait kitiltotta Trump. Tehát amennyiben azt akarjuk, hogy tisztességes legyen egy törvény, akkor azt kell szem előtt tartani, hogy a társadalmi rend fenntartása a törvények dolga, és éppen ezért önkényes ez a törvény. Ez nem csak a muszlimokat érinti, hanem a háború elől menekülő keresztényeket is olyan, mint hogyha lenne egy ellentmondás a között, hogy valaki jó muszlim és eh, jó polgára egy európai országnak. Ez a Daesh forgatókönyvéből való játszás, ez eh, az ő malmukra hajtja a vizet ugyanis ők is ezt állítják, amikor illúzióvesztett eh, fiatal muzulmánokat rekrutálnak Európából terroristának. De bármit is gondolunk mi ebben a teremben, tény, hogy az amerikaiak eh, egy eh, szókimondó elnökjelöltre szavaztak, és most egy olyan elnökük van, aki meg is lépi azt, amit megígért. El kell fogadnunk tehát ezt az elnököt, ennek a prioritásait, politikai politikáját, amely a jele annak az elégedetlenségnek, ami nem csak Amerikában látható, hanem a saját országainkban is a mainstream politikusok bizalmat vesztenek mindkét oldalán az Atlanti-óceánnak, elveszítik a polgárok bizalmát, úgy vélik, hogy nem hallgatják meg őket a politikusok, és az egyszerű megoldások irányába fordulnak, akik a, a politikai spektrum széléről egyszerű megoldásokat javasolnak. Ami Trump úr rendeletét illeti, ez E, a globalizáció eredményeit csak az igazgatók aratták le, és nem az egyszerű munkások. Kevés volt az integráció, e, és amíg ez így van, addig hasonló politikákat e, ígérő politikusok juthatnak hatalomra Franciaországban, Hollandiában vagy máshol. Tehát amikor egy mainstream politikus elhajtja azokat, akik eh, nem értenek vele egyet, amikor eh, rasszistának vagy populistának mondják azokat, akik mást mondanak, eh, akkor gyakorlatilag önök nem tudnak alternatívát nyújtani és mutatni. Bármit is gondolunk az amerikai elnök politikájáról, tegyük fel magunknak a kérdést, mi a hatékonyabb? Az, hogy protestálunk, vagy pedig diplomáciai megoldásokban bízunk. Mondjuk meg az amerikai szövetségesünknek, hogy ezek a rendeletek, amelyeket a kongresszus támogatása nélkül hozott, amelyek önkényesek, amelyeket nem terveztek meg, nem gondolták át a következményeiket, nem ezekkel lesz Amerika ismét nagy, és nem fogják megerősíteni, hanem meg fogják gyengíteni a transatlanti kapcsolatokat. És arra is emlékezzünk, hogy a barátok általában a baráti hangnemre figyelnek oda jobban, és nem pedig a kiabálásra. Köszönöm. Buongiorno a tutti. Köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek. Most Verhofstadt képviselő úr következik az ALDE képviseletében. Parancsoljon. Has end his intervention. Uh, Ott folytatnám, ahol az előző felszólaló folytatta, illetve befejezte a felszólalását, de egy dolgot azért nem értettem, Kamál úr. Először azt mondja, hogy ezt nem így csinálják, aztán azt mondja, hogy el kell fogadnunk a helyzetet úgy, hogy van, mert megválasztották Trumpot. Az, hogy megválasztották, az még nem jelenti azt, hogy az emberi jogok és az amerikai Egyesült Államok értékeivel szemben mehet Egyébként sem választotta meg a lakosság többsége Trumpot, és még Trumpnak is követnie kell az alkotmányt, és oda kell figyelnie a bírós, arra, amit a bíróságok mondanak. Van, aki az USA-ban azt mondja, hogy hát ez jó a biztonság szempontjából, ez butaság. Mindenki látta a, a számadatokat, 1975 óta három országból érkeztek az USA beli támadók, Egyiptom, Szaudarábia és Libanon. Ezek közül egyik sincs a listán. Hét olyan ország került fel a listára, amelyből 1975 óta egyetlen egy terrorista támadó sem érkezett az USA-ba. Ez egyszerű diszkrimináció. És gyakorlatilag ez nem egy ilyen vallási alapú tilalomról szól, hanem arról szól, hogy a Trump adminisztráció gyűlöletet szét nem csak azáltal, hogy Ferázsot kinevezte itt a plenáris ülésen a szószólójának, hanem azt is látjuk, hogy kit akar nagykövetként ide küldeni, és ami még fontosabb, Steve Bannon, aki most a Nemzeti Nemzetbiztonsági Tanács tagja az USA-ban. Egy olyan férfiről van szó, aki nyíltan kimondja, hogy az USA azt akarja, hogy világszerte, globális szinten a szélső jobboldali mozgalmak megerősödjenek, elpusztítsák például az Európai Uniót, itt ülnek egyfajta ötödik hadoszlopként, mert hát Ferázs úr Benen úrral dolgozik együtt. Rendszeresen találkoznak, és arról tanácskoznak, hogy hogyan lehetne az elkövetkezendő években elpusztítani az EU-t. Nagyon nagy kockázat a nacionalizmusra fogadni és a populizmusra fogadni Európában. Ezt láttuk már a múltban, láttuk hová vezetett, láttuk hová vezetett a 20. században. Az, akik azt mondják, hogy akkor is azt mondták, hogy a nacionalizmus és a populizmus majd megoldja a problémákat, és a legszörnyűségesebb tetteket követték el ennek nevében annak idején. 20 millió ember halálába került a nacionalizmus Európában, Feráns úr, és nincs olyan család az Európai Unióban, akinek ne lett volna hozzátartozója, aki ennek a nacionalista gondolkodásnak és a populizmusnak az áldozatává vált volna. Ezért jött létre az Európai Unió, hogy túllépjünk ezen, hogy egy kontinenst hozzunk létre, ahol béke uralkodik. Én jelen pillanatban azt látom, hogy az USA elnöket mit tesz általában az USA elnöke, Nézz, nézzük Rooseveltet például, ő a szabad világ vezetője akart lenni. Én most egy olyan amerikai elnököt látok, aki a szabad világ elleni harc élére akar állni, a szolidaritás és a tolerancia elleni harc élére akar állni. Szerintem ez egy sorsdöntő pillanat, elnök úr, az EU szempontjából. Egyetlen egy irányba kell elindulnunk, döntenünk kell. Itt van Putyin, egy autokrata, itt van Trump, aki populista, nacionalista nézeteket követ, az EU széthullására játszik, aztán itt vannak a radikális iszlamisták keleten, és aztán van itt az EU-n belül is néhány ember, aki el akarja pusztítani az EU-t. Egy dolgot tehetünk. Egyesülve harcolnunk kell, Európai Unióként közösen, egységesen, és én egyébként támogatom Tusk elnök úr levelét, Remélem, hogy végre az összes európai vezetőnek meg lesz a bátorsága hozzá, hogy az Európai Parlamenttel együtt fellépjen a nacionalisták és populisták bandája ellen, akik el akarnak pusztítani bennünket. Zimmer. Köszönöm szépen. Zimmer képviselő következik. A GUE képviseletében parancsoljon önni a szó. Ja, vielen, vielen Dank. Köszönöm szépen. Ma minden bizonyára nem először és nem utoljára foglalkozunk az Amerikai Egyesült Államok és a Trump kormányzat politikájával. Köszönöm önnek, Mogherini asszony, hogy egy összefüggést tárt fel a Trump általi öm, dekrétum és a dátum között, január 27-e között. Trump nem meggondolatlan volt, hanem rendszeresen tesz ilyet, hiszen ugyanaznap a demokratikus Schumer képviselőt is megsértette, aki a közeli családtagjai Németországban bekövetkezett halála kapcsán elmondta, mit is jelent az, hogyha valaki, akit vallása miatt kirekesztenek, nem utazhat be egy másik országba. Trump pedig megkérdezte tőle, hogy milyen rossz színésztől tanulta a mesterségét. Hát világosan látni kell, hogy mi zajlik itt, és hogyha be akarjuk bizonyítani, hogy nekünk, Európai Uniónak van egy alternatívánk ezzel szemben. Tudunk tenni valamit ezzel az emberek méltóságát semmibe vevő magatartással szemben, akkor ezt be is kell bizonyítani. Egy tweetben ön utalt arra, hogy az Európai Unió egy biztonságos hely a migránsok számára. Nem, azért ez nincs így, nem vagyunk menedékhely. Fontos, hogy fel tudjuk mutatni az értékeinket, és fel tudjuk mutatni azt, hogy mi egy szolidáris migrációs politika révén nem egy ilyen politikát alkalmazunk, és nem a gonosz megtestüsülésének és terroristának tekintjük azokat, akik menedéket kérnek. Továbbra is ki kell állnunk az értékeink mellett, és közösen kell fellépnünk. És még egyszer felvetem, mi történt volna 1945 után a demokratikus országokkal itt Európában, ha azok a menekülők menekültek, akik a nemzeti, német nemzeti szocializmus idején menekülni kényszerültek, hogyha nekik nem adott volna új otthon senki, akkor hová jutottunk volna, hol tartanánk most, milyen fájóan hiányoztak volna nekünk ők, hogyha nácik megkaparintatták volna őket. Nem szabad az ilyen jellegű játszmákba belebocsátkozni. Nem elég azonban az sem, hogy csak csapkodjunk magunk körül válaszol. Bizonyítsuk azált, bizonyítsunk azáltal, hogy mi jobban csináljuk, jobban lépünk fel, máshogy lépünk fel, és egyébként zárásképpen hadd mondjam még el azt, hogy az, ami nekem reményt adott az elmúlt napokban, az az, hogy közvetlenül a Trump hivatalba lépésének napján és a következő napon is világszerte, de főként az USA-ban ezrek, százezer, nők százezrei tiltakoztak azzal, az ellen, amit Trump képvisel. Itt nem csak a nők diszkriminációjáról van szó, hanem arról, hogy minden egyént tiszteljünk és méltósággal kezeljünk, függetlenül attól, hogy férfi, nő, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz tartozik, milyen nemzetiségű. Erről van szó. Ezt kell itt, nálunk is gyakorolni a hétköznapokban. Szálljunk szembe Trumpal és az ő ideológiájával, azáltal, hogy megakadályozzuk, hogy elmenjen a végsőkig, Biztonságot kell teremteni, és végre meg kell szabadítani az európai kontinens az amerikai atomfegyverektől is. Németországban is vannak ilyenek, és aggódom emiatt. Keller, prego. Köszönöm szépen. A zöldek képviseletében Keller képviselő asszony következik, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Amerika 45. elnöke tényleg új fejezetet nyit az Amerika Egyesült Államok és a demokrácia történetében. Fogalmazunk világosan, a hét ország tiltása ez nem biztonsági vagy másoknál fogva született meg, egyértelmű diszkrimináció, és a muzulmánokat célozza meg, bár nem csak muzulmánokat érint, és még akkor is, hogyha nem minden muzulmánt. Ez olyan emberek ellen irányul, mert bizonyos vallást képviselnek. És ki tudta volna elképzelni azt, hogy ilyesmi megtörténhet? Ki gondolta volna, hogy a szabadságok és jogok, amelyeket mindannyian teljesen természetesnek tartunk, és garantáltnak, egyszer csak eltűnhetnek ilyen gyorsan, olyan hirtelen. De úgy tűnik, hogy a liberális demokrácia így hal meg egy egyszerű ö, rendelettel. Az Egyesült Államok a vallásszabadságra épült. Ez volt az egyik legfontosabb alapító elve, és a migráció. De mi maradt ebből az amerikai álomból, és milyen gyorsan tűnt el? De ugye erről van szó, a jogokról, a szabadságjogokról, amelyeket teljesen egyértelműnek képzelünk. Ezek nem azok, ezeket mindig is harcolni kell. Mindig harcolni kellett értük nap mint nap. A demokrácia az nem úgy működik, hogy az alkotmányba beleírjuk, és aztán ettől kezdve megvan. Minden nap meg kell érte harcolni. Ugyanez a helyzet az emberi jogokkal is. Haszolni kell értük, nem garantáljuk őket. Itt Európában, ahol a béke, a demokrácia, a jogrend, jogállamiság keretei között élünk, világszerte ezért állunk ki. De tényleg meg tudjuk őrizni ezeket az értékeket? nem korlátozzuk ugyanakkor mi is a határainkon való átlépést, nem építünk mi is kerítéseket, vagy itt, a plenáris teremben az emberek nem diszkriminálnak egyeseket azért, mert ilyen-olyan vallásúak. Na és mit teszünk ez ellen? mindannyian közülünk, beleértve a tagállamok kormányait is, egyértelműen kell fogalmaznunk. Hol állunk? A gyűlölet a falak oldalán, vagy pedig a demokrácia és a hidak építésének oldalán. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniót meg kell erősítenünk, ezért össze kell fognunk, és meg kell oldanunk azokat a problémákat, amelyek a gazdasági válsághoz kapcsolódnak, és amelyek főleg a fiatalok munkanélküliségét okozzák. A külpolitikáinkat kell koordinálnunk. A nemzetközi jogot kell képviselnünk, mert hogyha mi nem tesszük meg, mások nem nagyon fogják megtenni. Fel kell lépnünk az ENSZ-ben és az éghajlatváltozás mellett legyünk mi ellenpéldái Trumpnak. A szabadság, az emberi jogok, a jogállamiság, a nagy lelkűség példái legyünk. Tegyünk mindent meg annak érdekében, hogy ne csak szavakat, szép szavakat hangoztassunk, hanem minden egyes nap legyen ennek valamilyen ö, ö, példája. Valamikor a ö, szobrot Franciaország ajándékozta az Egyesült Államoknak, mint ö, hugának. Leszposzban, Lampedúzában, mindenütt, ahova az emberek reményekkel érkeznek, ezt kell képviselnünk. Ahol az emberek a jogaikért állnak ki. És tegyük meg azt, hogy Európa azokért áll ki, akik az emberi jogokért állnak, függetlenül attól, hogy milyen a vallásuk, milyen szexuális beállítottságúak, milyen származásúak. Európának nem falakat, hanem hidakat kell építenie, és tegyük ezt együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ferics képviselő következik az EFDD kevében. Tessék. Köszönöm, látom, hogy mindenki nagyon mérges itt, és biztos vagyok abban, hogy az amerikai események az elmúlt hetekben nagyon komoly sokként hatottak önökre, és lehet, hogy igazuk van. E, lássuk, mi történt itt. E, volt a, valaki, aki azzal állt a választók elé, egy, egy kiáltványjal állt a választók elé, és aztán egy héten belül azt mondta, hogy betartja a, a választási ígéreteit. Ezt hívják igazi demokráciának. Ez nem olyan, mint az európai demokrácia, ahol, mint Mogherini, a senki által meg nem választott biztosok javasolnak törvényeket. Tehát biztos vagyok benne, hogy sokkolja önöket az, hogy egy igazi megválasztott demokrata azt csinálja, amiért megválasztották. A programját hajtja végre. És I Di questo Parlamento e delle funzioni istituzionali. Nos, ami ezt a parlamentet illeti, itt biztosok dolgoznak, és tisztelettel tartozunk nem csak a bizottságnak, hanem a bizottság képviselőjének, a főképviselő asszonynak, Mogherini asszonynak, hogy kérem ezt a tiszteletet adja meg neki. President, to the truth, és az igazság iránti intézményes tiszteletből ön is egyetért velem, hogy ténylegesen eh, Európában a senki által meg nem választott bizottság az, aki törvényeket javasolhat. Ha ebben tévedek, akkor azonnal dobasson ki engem ebből a parlamentből még ma. Ferics képviselő úr, én csak azt kérem, hogy tiszteletteljesen viselkedjen. Köszönöm. Parancsoljon, folytathatja. Oh, I'll be respectful, all right. Persze tiszteletteljes leszek, de talán ön is az lesz. Egy politikai párt vezetője vagyok, a, amely a 2014-es választásokat a Nagy-Britanniában megnyerte az európai parlamenti választásokat. És a Trump ellenes retorika, amit mindenhol hallunk, az rámutat az európai projekt valózi természetére, a mély Amerika ellenességre. Trumpot az vezeti, hogy megvédje az Egyesült Államokat az iszlám terrorizmustól, miközben ebben a teremben önök tártkarokkal fogadták ezeket az embereket az otthonukba. És egy pillanatra nézzük meg a tényeket, a, és a hisztériát tegyük félre, meg a túlzásokat. Donald Trump mindössze annyit tett, hogy hét országot, amelyet Obama elnök azonosított még biztonsági kockázatként. Obama ugyanis már korábban nagyon szélsőséges eh, ellenőrzéseket vezetett be ezen országokkal szemben, és Trump mindössze annyit mondott, hogy akkor álljunk meg 90 napra, és nézzük meg, hogy ez elége. De ön, eh, Ferhofstadt úr, hol volt eh, akkor, amikor Obama 2011-ben megtiltotta, hogy irakiak Amerikába érkezzenek? Hat hónapra tiltotta meg akkor nem hallottam semmilyen kritikát. E, nem hallok most sem Kuwaitot, Bahrein, Szaudarábiát nem kritizálják, akik vagy amely országok egyetlen egy menekültet sem vesznek át Szíriából. Hogyan lehet az, hogy a holokausz napján, múlt pénteken egyetlen egy önök közül sem kritizálta azt a 16 országot, amely megtiltja, hogy izraeli zsidók egyáltalán beutazzanak az ő országukba. Mi ez? Álszentség. Tehát lehet, hogy eh, amit tennünk kéne, elnök úr, eh, hogy egy kicsit legyünk konstruktívabbak. Mindannyian. Mindannyian azt mondjuk, hogy demokraták vagyunk. Na most itt az esély, bizonyítsák be. Hívjuk meg Trump elnököt, hogy jöjjön ide az Európai Parlamentbe. Biztos vagyok benne, hogy demokrataként együtt egyetértenek ezzel. Legyen nyílt párbeszéd az újonnan megválasztott eh, elnökkel, aki a leghatalmasabb ember a világon, és ha ezt eh, elutasítják önök, akkor bebizonyítják, hogy önök eh, antidemokrata, antidemokraták, és én mindig is ezt hittem önökről. Nincs mikrofon sajnos. Köszönöm Verhofstadt képviselő úr. De Graf képviselő következik az ENF képviseltében. Parancsoljon. President, Mr. Sorry. Mr. Tusk. Elnök úr, Tusk úr nemrégiben azt mondta, hogy az USA ugyanakkor a fenyegetés az euróra nézve, mint Oroszország és az iszlám állam. Tusk úr valamiféle szorongástól szenved talán, vagy, pá- vagy pánikrohamai vannak, és ezért nem érzékeli megfelelően a valóságot? Trump elnök úr joggal vezetett be bizonyos országok lakosaival szemben beutazés korlátozást. Már az elődje, Obama azonosította ezeket az országokat, mint olyan országokat, amelyek veszélyeztetik az USA biztonságát. Teljesen megalapozott volt Trump elnök ezen döntése. Mi az EU-ban közvetlenül elszenvedjük annak a következményeit, hogy nem ellenőriztük megfelelően a külső határainkat. Párizsban, Nidzában, Berlinben és máshogy is láthattuk, hogy mi történik. Ennek következményeképpen és so- sokan sajnos életüket is vesztették, és súlyosan megsérültek. Trump egy nagy kacsvasznak nevezte az Európai Uniót, és igaza van és teljesen álságos Trumpal szemben vádaskodni. Farázs úrnak teljesen igaza van. Mi a helyzet azon iszlám országokkal, amelyek izrael szemben vezettek be hasonló korlátozásokat? Az Európai Unióban mi a polgárok életét tesszük kockára azzal, hogy nem vezetünk be korlátozásokat hasonlóképpen, az ő példáját, Trump példáját kellene követni, meg kell akadályozni, hogy dzsihadisták bekerüljenek az EU-ba, nem csak hét országgal szemben kell korlátozásokat bevezetni, hanem sok másik országgal szemben is, olyan országokkal szemben, amelyek illegális migránsok EU-ba jutásáért felelősek. Rego. Tessék, parancsoljon. Thank you. During Nigel Farage's speech... Nigel Farage beszéde alatt egy Labour képviselő folyamatosan közbe beszélt, és, és nem, e, nem feltartott egy plakátot, és ezzel ellen nem tiltakoztak. Ezt megtetnénk akár mi is. Köszönöm szépen, meg fogjuk mondani, hogy ezt nem tarthatja fel. Most Papadakis képviselő következik másfél percben, a függetlenek nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát láthatjuk, mi történik itt. Az Egyesült Államok és a tőke elhatalmasodása Trump most elnyomást gyakorol, ez nagyon veszélyes. Több millió migrást és menekültet állít pellengére, ők a kapitalista rendszer áldozatai. A cél úgy látszik az, hogy az amerikai nagyvállalatok minél nagyobb nyereségre tegyenek szert a munkavállalók kárára, ezt látjuk itt Európában is. Látjuk, hogy mi történik Kínában, Oroszországhoz kezd közeledni az USA. Itt van a Brexit. Európában is a tőke uralkodik, és Európában azért nem olyan sokat nyertünk az EU-val, mint gondoltuk, ezért a lakosság elégedetlenségét sokan kihasználnak, kihasználják, visszaélnek vele. Fontos lenne, hogy a nemzetek elutasítsák a tőke kovácsolt a szövetségeket, saját érdekeiket kellene szem előtt tartani, a társadalmat újra kellene szervezni, a gazdaságot újra kellene szervezni, függetlenül a NATO-tól és az EU-tól. E per la sua replica la vicepresidente Mogherini. Pre Köszönöm szépen, Mogherini uh, asszony parancsoljon a válaszadási jogán. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a parlamentnek is. Angolul folytatom, mert úgy gondolom ez jobb lesz. Tekintettel arra, hogy a bizottság, és főleg az én esetemben a bizottság alelnökének, mint főképviselőnek a tiszteletben tartása végül is jelzés az Európai Parlament részéről, mert az Európai Parlament támogatta a megválasztásomat, illetve a miniszterelnökök tanácsa is engem javasolt. Úgy látom azonban, hogy az Egyesült Királyságban is, vagy legalábbis egyes részei vannak tisztázatlan dolgok. Az Egyesült Államok nagy ország, nagy demokrácia. Amerikának saját megosztottságával, eszmecseréivel kell megbírkoznia, de tudom azt, hogy mi európaiak készek vagyunk arra, hogy minden válságot a sajátunknak érezzünk, és az amerikai válságot viszont az amerikaiaknak kell megoldaniuk. Ami a veszélyes polarizációkat, megosztottságokat illeti az amerikai intézményes politikai kontextusban, bízom abban, hogy az amerikaiak megtalálják a kiútat ebből a válságból, és továbbra is olyan nagy ország lesz Amerika, amelyet legtöbben annak tartanak. Eddig is az volt, ezután is az lesz. De rajtunk múlik most, hogy ne próbáljuk meg a jelenlegi amerikai jelentmondásokat megoldani, hanem egyértelműen fogalmazzunk azzal kapcsolatban, hogy mi milyen értékek, szakpolitikák, érdekek mellett állunk ki, és maradjunk hülyek ezeknek, tökéletesen igazuk van azoknak, akik ezt hangsúlyozták önök közül, de ez is önökön múlik itt a parlamentben és nagyon sok európai intézményen. Legyenek erősek és vezető szerepet vállaljunk fel. Mert lehet, hogy egy fontos partnert veszítettünk bizonyos területeken, azonban ez vezető szerepünket még fontosabbá teszi, és még elengedhetetlenül szükségesebbé. Világszerte legyen az akár a mi régónkban, vagy nagyon messze tőlünk, az emberek az Európai Unióra tekintenek most. Talán nem az Egyesült Királyságban, de a világ többi részén igen, az Európai Unióra tekintenek most referenciapontként. Amikor a multilateralizmusról, az emberi jogokról, a felkereskedelemről, tiszteletről van szó, és itt nem csak az intézményes kapcsolatokra, hanem az emberiekre is gondolok. Amikor a nem tudom, hogy angolul használható a humanizmus szó, olaszul igen. Néha nem vagyunk elég büszkék arra mi európaiak, akik vagyunk és amik lehetnénk. Végül pedig azt mondanám, hogy egy-két nagy amerikai jó barátunk emlékeztettek minket itt Brüsszelben, európaiakat arra, hogy az európaiaknak ugyanúgy kellene hinni magukban, mint ahogy ezt a barátaik teszik világszerte. Azt hiszem, hogy ez a feladatunk most, hogy rádöbbenjünk arra, hogy milyen potenciális lehetőségekkel rendelkezünk, milyen felelősségekkel ebben a történelmi pillanatban. És legyünk az az erős referenciapont, amelyre a világnak most szüksége van, főleg itt ebben a régióban. Arra a paradoxonra gondoltam, hogy holnap Szarás miniszterelnök jön Líbiából hozzánk. Teljesen természetes volt, hogy megjött ez a, ez a meghívó, ezt a meghívót elküldtük neki, még mielőtt hivatalosan kinevezték volna. Hogyha az ember valamit megtilt, hogyha falat épít, akkor lehet, hogy biztonságosabbnak érzi, biztonságosabb körülmények között érzi az ember magát, de bezárja magát. Mi európaiak nem ilyenek vagyunk. Legyünk továbbra is hülyek értékeinkhez, és európai módon járjunk el, együttműködve. Szerintem büszkéknek kell lennünk erre, és még inkább ezt képviselni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mogherini alelnök asszony, köszönöm a hozzászólóknak mindent, amit elmondtam.